Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a harmadik fordulóban egyszerű többség is elegendő már a megválasztáshoz. Luke úr. Elnök úr, el tudnám magyarázni, hogy lehet az, hogy érvénytelen szavazatot ad le valaki? Mit jelent ez? tehát szavaznak. A gép regisztrálja, hogy hogyan szavaztak. Ezt követően lehet minden törölni, és akkor az érvénytelenként számolja a gép. De volt lehetőségük arra, hogy ne szavazzanak. Tehát egyszer megnyomják a gombot, akkor regisztrál a gép, utána mondjuk törlik az összes nevet, akkor érvénytelenné vált a szavazat. Ez mintha egy üresen adnák le a szavazó cédulát, eh, amikor papírral, papíron vagy szavazó cédulával szavaznak, az is érvénytelennek számítana. Kezdődik akkor a következő forduló. Kérem, hogy írják be a neveket, és jelezzék nekem, amikor elkezdhetjük a szavazást. Ja, ich muss mich korrigieren. Ich bin gerade auf einen Fehler aufmerksam. Most hívták föl a figyelmemet egy hibára, Rén úrral kapcsolatban. Rossz számot olvastam fel elnézést. Rén úrnak 304 szavazata volt, nem 384, és ezért őt sem választottuk meg a második körben. Én azt mondtam, hogy megválasztottuk, ez téves volt, elnézést, ez az én emberi hibám. A gép jól működött, a számok érvényesek voltak, akkor is csak rosszul olvastam föl. Ezért neki is most a harmadik körben újra kell indulnia. De azt mondják nekem, Kaspari úrnak köszönöm a javítást, hogy akkor megnyithatom a harmadik körét a szavazásnak. Köszönöm, hogy felhívták a figyelmemet a hibára. Die Namen sind angezeigt. A neveket látják a szavazógépen, megnyitom a szavazást.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 abgegebene Stimmen 706 leadott szavazat, 690 érvényes, 16 érvénytelen, 346 a minimális szavazat szám, ami érvényes a szavazás, ez megvan. Ez az abszolút lenne, de az egyszerű többség is elég. Rén úr, 377, 365, Lambdorf Lunacek 313, Papadumulis úr 302, Csernecki úr 284, Castaldo úr 110 szavazatot kapott. Rén úr, tehát Lambsdorff úr, Lunacek asszony, Papadimulis úr, Csereszki úr megválasztatott tehát harmadik körben. Nimmt irgendjemand die Wahl nicht an? Van önök között bárki, aki nem fogadja megválasztását? Akkor gratulálok valamennyi megválasztott alelnökünknek. Ezzel a parlament elnöksége felállt. Ami a kvesztorok megválasztását illeti, a jelöltségek benyújtási határidője holnap szerdán 10 óráig van, tehát holnap 10-ig lehet jelentkezni, jelölteket állítani. Az R001-es elnökségi teremben kell leadni a Louise Weiss épületben, a elnökségi főigazgatóságnál a jelöléseket. Most a, az ülést berekeztem, holnap 9 órakor folytatjuk a munkát.